Az elnökök értekezlete által az eljárási szabály 149. cikke értelmében január 15-én elfogadott napi rendet megkapták. A néppárti frakció azt kéri, hogy a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos intézkedésekről szóló eszmecserét állásfoglalás elfogadásával zárjuk. A februári első plenárison kellene erről szavazni. González Pons képviselőnek adom meg a szót, hogy indokolja meg ezt a kérelmet. Mikor? Köszönöm, elnök úr. A parlament többféle állásfoglalást dolgoz ki. Úgy érzem, hogy a párizsi merénylet után mindenképpen kell ki kell dolgoznunk egy állásfoglalást. Örülnék neki, hogyha a világ meghallgatná Európa hangját a parlamenten keresztül, hogy tudják, hogy mit gondol a parlament a terrorizmusról. De az is nagyon fontos, hogy tudják az emberek, hogy meg tudunk egyezni, nem csak együtt tüntetni, vagy együtt men, nem, nem csak egymás mellett tudunk menni Párizsban, hanem meg tudunk egyezni. Lehet sokat beszélni, beszélni, beszélni, úgyhogy nem lesz ennek állásfoglalása vége, de úgy gondolom, hogy a, ha nincs állásfoglalás a terrorizmusról, az a legjobb, a legjobb módja annak, hogy ne oldjuk meg semmit. Tehát, hogyha nem születik állásfoglalás, az azt jelenti, hogy nem tudunk megegyezni. Köszönjük szépen González Pons úrnak. Lehetőség van arra, hogy valaki érveljen, a kérelem mellett. Ferhofstadt úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is nagyon elégedett vagyok, hogy néppárti kollégám eh, szeretne vitát folytatni a párizsi merényletekről és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről, mert emlékszem rá, hogy az elnökök konferenciájának ülésén legutóbbi alkalommal még nem igazán volt meggyőződve a néppárt arról, hogy erről a kérdésről vitát kell folytatni itt. Úgyhogy örülök, hogy a véleményüket megváltoztatták ilyen értelemben. E, én azt javaslom, hogy próbáljunk meg közös álláspontot elérni, elérni a parlament részéről, mielőtt február 12-én sor kerül a tanácsülésnek. Gegen den Antrag, Frau Abgeordnete Zippel. Ellene kiérve Zippel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A párizsi terrortámadásokat követően több százezer francia polgár vonult az utcára, a demokrácia, a szabadság, a véleményszabadság védelme mellett tüntetve. Tegnap a szakbizottsági ülésen az Európai Bizottság részéről azt hallhattuk, hogy nincs szükség akcionizmusra, és megállapította, hogy a már meglévő eszközök végrehajtásában is vannak hiányosságok. Igen, valamilyen módon választ kell adnunk a terrorizmus jelentette kihívása, főleg arra a terrorizmusra gondolok, amely a saját társadalmainkon belül jön létre. A radikalizálódás nem határainkon kívül történik, hanem nálunk a tagállamokban a saját polgárainkról van szó. Ezért teljesen elhibázottnak tartjuk azt, hogy most elkapkodva döntsünk valamiről, sokkal inkább, sokkal tüz, tüzetesen meg kell vizsgálni az esetleges intézkedések sorát, és utána kell kialakítanunk az álláspontunkat. Ezért én azt mondom, hogy most ne döntsünk februárban el, elhamarkodottan. González Pons úr kéreméről szavazunk most, aki támogatja a februári állásfoglalást, azt kérem emelje fel a kezét. Ki van ellene? Ellenőrizzük. Szükség lesz a szavazókártyákra. Elektronikusan ellenőrizzük tehát az eredményt. Megnyitom a szavazást. Minden képviselő szavazott? Kérdezem még egyszer, minden kolléga leadta a szavazatát? Úgy látom, igen, akkor lezárom a szavazást. Mit ja haben 205 mit 205-en szavaztak mellette, 140-en ellene, 15-en tartózkodtak. Die Fraktion der Grünen a zöldek frakciója kéri, hogy tartsunk eszmecserét az Európai Bizottság alelnökének, illetőleg külügyi főképviselőjének nyilatkozatával kapcsolatosan az ukrajnai konfliktus eszkalálódása témájában. Ez szerepeljen a mai napi renden, kéri a zöldi frakció, mégpedig az egyperces felszólalások előtt. Ezért azt kérik, hogy 21 óráig hosszabbítsuk meg a mai ülést. Harms asszony kér szót. Elnök úr, kedves kollégák! frakcióm részéről azt kértem, hogy akár Mogherini asszony távollétében is folytassunk eszmecserét ezen a plenáris ülésen a Mariupoli és kelet-ukrajnai eseményekkel kapcsolatosan. Ez azt jelentené, hogy egy órával hosszabb lesz a mai ülés. Nem azért kértem ezt, hogy most újra megvitassuk azt, amiről már döntöttünk a legutóbbi Strasburgi ülésünkön, hanem azért döntöttem e kérelem benyújtása mellett, mert fontosnak tartom, hogy a kelet-ukrajnai szörnyű fejleményeket követően világossá tegyük, hogy igenis nyomon követjük az eseményeket, komolyan vesszük, ami történik, és hogy az Ukrajnával és Oroszországgal szembeni politikai munkánknak az a célja, hogy békét, biztonságot teremtsünk, újra teremtsük a békét és a biztonságot, és véget vessünk a kelet-ukrajnai nyomornak és szenvedésnek. Ma délután úgy döntöttem, hogy igenis helyes erről beszélni ma, ugyanis nagyon aggasztanak az egyes tagállamokból érkező hírek, főként Aténra gondolok, ahonnan az az üzenet érkezett, hogy a jövőben másképpen kívánnak tekinteni Oroszországra e konfliktus illetőleg. Én úgy hiszem, hogy az Európai Parlament a külügyminiszterek tanácsával szemben e héten a külügyminiszterek soron kívüli találkozója előtt világosá kell, hogy tegye, hogy a mi álláspontunk továbbra is ugyanaz, és hogy elvárjuk, hogy a külügyminiszterek továbbra is egységesen és szolidárisan lépjenek fel. Én mindig is kiálltam a Görögországa szembeni szolidaritás mellett, az elnök megszakítja felszólalót. Most valaki érvelhet mellette, a kérelem mellett. Kérdem, hogy ki szeretne mellette felszólalni, úgy látom senki, akkor Préda úré a szó, aki ellene fog felszólalni. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem értünk egyet ezzel a e, kéréssel, mert már volt egy vita a külügyi bizottságban e, hétfőn az ukrajnai nagykövet jelenlétében Európai Uniós nagykövet jelenlétében minden frakció kifejezett az álláspontját, teljesen világosan, ehhez nincs mit hozzátenni. Egyébként egyetértek azzal, amit a kollégám mond, Aténnal kapcsolatban egyetértek. Mindannyian meg lepődtünk ezen az elfogadhatatlan állásponton. Ez elfogadhatatlan, hogy Ciprász mit akar csinálni, és milyen szövetségre készül. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor most szavazunk erről a kérelemről is. Tehát először fel kell olvasnom, várjanak egy pillanatot, először fel kell olvasnom, hogy miről szavazunk. Nagyon gyorsak vagyunk ma. Tehát, ha jól értem, Harms asszony azt kéri, hogy a bizottság távol létében is eh, folytassunk eszmét, eszmecserét. Tehát a bizottság részéről várunk egy nyilatkozatot a Mariupoli helyzet eszkalálódásáról, és 21 óráig tartana az ülés. Aki ezt támogatja, kérem emelje fel a kezét. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítva. Nem, nem, egyértelmű, hogy elutasítottuk. Elutasítottuk. Nem kell ezt ellenőrizni. Damit ist der Arbeitsplan ezzel a napi rendünket véglegesítettük.